az első napi rendi ponttal kapcsolatban be, hogy 17.30-kor fejezi be a bizottság az ülést, és 17.30-tól 18.30-ig a koordinátorok ülése lesz. Ugyanis egy végső megállapodást szeretnénk a második olvasattal kapcsolatban a 2010-es költségvetésről elérni, és az állásfoglalással kapcsolatban, és amely ezt kíséri. Holnap reggel kilenckor kezdünk, és kérem mindenkit, hogy jelen legyen, mind a póttagok, mind a rendes tagok, a, pottagoknak póttagoknak a helyettesei, az illegálisan itt tartózkodók, és mindenki itt legyen a második olvasat megszavazására és az állásfoglalás megszervezására. Az elnök közleményeinek során szeretnénk kollégánkat most üdvözölni, aki néhány napja ünnepelte a születésnapját, és e, egyre fiatalabb lesz. Tehát gratulálunk neki. És szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez egy történelmi nap, mivel az Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Furcsa módon az Európai Parlament, mint intézmény nem óhajtotta ezt ma megünnepelni. Lesz, Lisszabonban van egy ünnepség, amelyen képviselnek bennünket, de az Európai Parlament Brüsszelben nem emlékezik meg erről a napról. Ez sajnálatra méltó Dehan elnök úr, amely a kidolgozásban nagyon fontos szerepet játszott, és más régi tagjai a konventnek jelen vannak ebben a teremben, és mindannyiunk számára, akik képviselők az Európai Parlamentben, és különösen a Költségvetési Bizottságnak a tagjai és európai állampolgárok, mindezek számára ez egy fontos nap és valószínűleg Európa történetének egy jelentős napja marad Nos, most akkor a kérdés az, hogy mit teszünk ezzel a költségvetéssel, és elsősorban a költségvetési szempontból. Tehát nagyon örülünk annak, hogy a szerződés által ránk ruházott feladatoknak megfeleljünk. És minden alkalommal, amikor ez lehetséges egymagunkban, vagy hogyha a szerződés szerint másokkal együtt kell, akkor azokkal együtt döntünk a költségvetésről. Üdvözöljük itt a különböző jelenlévőket, és a kiváló svéd soros elnökségnek a tagjait is. És amint megjelenik a, a költségvetési főigazgatóságnak a biztos jelöltjét is itt és ünnepelhetjük, üdvözölhetjük majd, még nem ünnepelhetjük, mert a formális kinévezése az tőlünk függ, és azoktól a válaszoktól, amelyeket a nehéz, nagyon nehéz, kemény kérdésekre fog adni, hiszen ezeket a kérdéseket mi január második hetében tesszük fel neki. Ugyanis az elnökök értekezlete a meghallgatásokra az Európai Tanács késlekedése miatt a hatáskörébe tartozó jelöléseket illetően most kerül sorra, hogy január második hetében lesz a meghallgatás a különböző illetékes parlamenti bizottságok előtt. Utána, ha minden jól megy, és csak pozitív vélemények vannak, akkor a januári normális plenáris ülésen szavazunk ezekről a jelöltekről. Hogyha bizonyos jelentséggel kapcsolatban vonakodás mutatunk, és ezért Barazó elnök úr változtatást eszközöl a testületében, akkor a januári utolsó hétben rendkívüli meghallgatások is lesznek még. Nos, tehát itt van a ütemterv. Aztán emlékeztetni szeretnék, szeretnék rá, hogy közvetítik az interneten a mai ülésünket. És emlékeztetek rá, hogy a mai és a holnapi ülés lényegében a 2010-es évi költségvetés tervezetnek a második olvasátának az előkészítésével foglalkozik. Meghatározzuk, hogy mit kell a mai ülés végén, a koordinátorok ülésén megbeszélni, és holnap reggel 9 órakor szavazunk erről kiosztottuk már ma délután azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a szavazáshoz. Azt kérem mindenkitől, hogy ezeket tartsák maguknál holnap délelőtre is, ugyanis holnap ezekről kell szavaznunk. E, ha lehetséges, akkor a legtöbbet egy blogban próbáljuk megszavazni. E, e, most ne töltsenek ezekkel a dokumentumokkal időt, nem túl bonyolultak, de holnap szükség lesz arra, hogy a különböző dokumentumok közötti különbségeket látsák, ugyanis a második olvasattal kapcsolatban vannak inkább ilyen prezentációs különleges vonások, és ezért szükséges, hogy mindenki mellett ott legyen kéznél, ez a, ez, legyenek ezek a dokumentumok. Szerezném azt is jelezni, hogy milyen eredménye volt a múlt heti koordinátor ülésnek. Két jelentést kellett kiosztani a véleményformálásra. A közösségi pénzügyi támogatás az egyes és négyes a kozludui atomerőmű szétszerelésének az egyes és négyes egységétvel kapcsolatban. Tehát ennek a finanszírozásáról van szó. A jog alappal kapcsolatban az itre nek meg a, megfogalmaztuk a véleményünket, és a zöldek fogják kijelölni a jelentéstevőt, hogy véleményt alkosson. egy makro ö, ö, pénzügyi segítségnyújtás Ukrajnának ö, ö, ezzel kapcsolatban nem kell kijelölnünk jelentéstevőt. Most akkor nézzük a hármas napirendi pontot, ez pedig a parlament második olvasatának előkészítése a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban. Megadom a szót Súrján Lászlónak, a jelentéstevőnek. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues, I'm almost sure... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, majdnem biztos vagyok benne, hogy többé-kevésbé mindenki képben van azzal kapcsolatban, hogy mi történt az egyeztetésen. Talán érdemes mégis összefoglalni a végeredményét. Ahogy nyilván önök is tudják, az ezévi költségvetés nagy hátránya a gazdasági fellenítési csomag. 2,9 milliárd euróról van összesen szó. Nem könnyű ilyen óriási összeget úgy kezelni, hogy a meglévő programokat és parlamenti prioritásokat ez érintetlenül hagyja. a kozlodói egy viszonylag kis tétel volt, mégis egy új ötlet, ahogy valahogy, amit valahogy be kellett építeni a meglévő keretbe. Ugyanakkor a parlament szeretett volna a teljágazatnak is egy kezet nyújtani az ősszel tapasztalt nehézségekre tekintettel. Ez volt legtöbbünk célja. Elméletileg lehetőség lett volna arra, hogy a hogy átvigyük a másik évre a gazdasági felendítési csomagot 2010-re, de végül abban állapodtunk meg, hogy ez a élénkítő csomag teljes mértékében a 2010-es költségvetésben kap helyet, semmi sem kerül az azt következő évre. Talán most először Lisszabon szellemében a tanács elfogadta a parlament kívánságát, miszerint 300 millió extra támogatást adjunk a tej ágazatban a gazdáknak. Ez kicsi szimbolikus volt, de az Európai Bizottság és a Parlament között már kevésbé szimbolikusan valódi harc alakult ki, és örömmel számolhatok be arról, hogy a Parlament került ki ebből győztesen. Számszerűleg lehet, hogy nem olyan jelentős, de mégis roppant fontos a mikrofinanszírozási eszköz, de a bizottság és a tanács elkötelezte magát emellett, de az úgynevezett progress sorok csökkentése mellett a foglalkoztatásügyi bizottság extra pénzt szeretett volna erre biztosítani a progressz csökkentése nélkül. Ezt sikerült az elfogadott összegekkel elérni, majd kevesebb, mint az első olvasatban, de mégis az szükséges összeget elértük. A program első évében ez 25 milliót jelent, és ezt sikerült elérnünk. Ezen kívül sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy a tanács elfogadta az üzenetünket az úgynevezett BA sorokra vonatkozóan, ami az adott sor végrehajtásán alapult, ami az operatív sorok változásán alapult, és így a tanács és a bizottság között találtuk magunkat. A tanács elfogadta ezt a álláspontot, így sikerült második olvasatban is megtartanunk ezt. A célunk volt az is, hogy az előkészítő fellépéseket és kísérleti projektokat az első olvasatban elfogadott formában és összegekkel tartsuk meg. Ezt is sikerült a második olvasatban biztosítanunk, a tanácssal megállapodtunk. Ami a kifizetéseket illeti, a kérdés az, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. A tanácsjavaslata 120 milliárd volt, első olvasatban 127 milliárd. Arról beszéltünk. Mindannyian jól tudtok, hogy eh, eh, politikai célokat szolgál ez az emelés, szerint a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy gyorsabban, célzottabban használják a strukturális alapokat és kohéziós forrásokat. Még a nyári egyeztetésen megállapodtunk a tanácssal, hogy ha a tagállamok részéről valódi igény merül fel, akkor a módosító költségvetés formájában tudunk erre pénzt biztosítani. Minden évben ez előáll, de még soha nem fordult elő, hogy ezt a lehetőséget alulban kihasználtuk volna. Ha valaha, akkor 2010 olyan év lehet, amikor valóban kihasználjuk ezt a lehetőséget. Miért? Mert a tagállamokban komoly késedelem tapasztalható ezen a téle, téren, de a 2007 8 9 ben megtervezett programok elértek arra a pontra, megértek arra, hogy a kohéziós politika keretében a vártnál nagyobb pénzeket is felhasználnak. A koordinátorokkal minden esetre abban állapodtunk meg, hogy számunkra hogy a az EKT-nál, az előzetes költségvetés tervezetnél kevesebbet eh, nem vagyunk hajlandók elfogadni. Mindannyiunk eh, érdeke volt azért, hogy ezeket a bérsorokat megtartsuk, ne csökkentsük. Lássuk most a nagyobb számokat ha megtalálom a jegyzeteimet, ezek ugye a GNI e brutó nemzeti jövedelem arányában kifejezett sorok. Kifizetésekben 1,4 század, kötelezettségvállalságban 1,02 század százalékról beszéltünk, GNI-ben kifejezve. 1% fölötti költségvetésre jó néhány tagállam nem szívesen lát, és a svéd elnökség és tanács rugalmasságot mutatott, és a parlament helyesen jól érvelt, hogy kifizetésekben sikerült elérnünk az 1,4 század százalékot. A gazdaságfelintési csomaggal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy kiállja a tehet, gej, fizet többet. Bölcselnökünk Lamasz úr, ő azt javasolta, hogy az egyá fejezetből próbáljunk lecsippenteni. Az első olvasatban ugyanis itt teljesen kitöltöttük az űrt. Ez, ez Valószínűleg tehát ez a megoldás, ez a legyából lecsippentett pénz fájóbb lenne, mint hogyha friss pénzeket adnának az új tagállamok. Ezért az volt a megállapodásunk, hogy egy euróval, ha a parlament csökkenti az egy elfejezetet, akkor kettő eurót kap, adnak új friss pénzként, új pénzként a tagállamok nekünk 91 milliós, nem, elnézést, javítja magát a Súrján úr, 81 millióval csökkentettük az 1A fejezetet, kozodui beleértve, ami önmagában 75 millió, ugye? A tanács cserébe a rugalmassági eszközből 195 milliót adott. A kettes, ezen kívül a kettes fejezetben a mozgásterükből, a marzsukból még 36, ha jól emlékszem, 36 milliót eh, ajánlottak az előzetesen tervezett összeghez képest. Az én feladatom volt az, hogy valamit milyen javaslatot tegyek arra, hogy az egyában hogyan tudjuk 81 millióval csökkenteni a végösszeget. Koordinátor barátaim bölcs véleményét meghallgatván. Az LKT előzetes költségvetés tervezetre visszatekintettem. Mi szerint ez alá nem menjünk, az EKT alá soha nem menjünk. Ezzel egy olyan mozgásteret hoztunk létre, amely hát nem volt nagy, de ezen belül a közös kötelességünk és, és akaratunk az volt, hogy 25-öt adjunk a mikrofinanszírozási eszköznek, és a pénz többi részét pedig 7 fontos sor között osztottuk el, például az oktatás, a kutatás, a munkahelyteremtés, és így tovább. Ezek mindig is prioritásnak számítottak. Tehát visszamentünk az EKT-hoz, és a fennmaradó kis marsból gazdálkodtunk, amit szétosztottunk a mikrofinanszírozás és a hét prioritásos sor között. És végezetül azt láttuk, még mindig volt 7 tized tizednyi mozgásterünk, a szocialisták és a liberálisok beleegyezését kértem ahhoz, hogy ezt a pénzt a pénzügyi intézmények sorra írjuk fel. Azt hiszem, hogy Gören ebből a, a 7000 560-at kért a liberális frakción kívül én is arra törekedtem előadóként, hogy békés, kooperatív megoldást találjunk. Remélhetőleg holnap ezért blokkonként csomagokban tudunk szavazni, nem csak azért, hogy időben meghozzuk a döntésünket, hanem hogy mutassuk, megmutassuk a bizottságnak és a tanácsnak, hogy a Lisszaboni szerződés keretein belül már nagyon erősek tudunk lenni, hogyha összefogunk. Kérdés továbbra is nyitott, mit tegyünk a maradó pénzzel? Ez apró pénz, valódi apró pénz. Az egyik opció az, hogy nem csinálunk vele, nem kezdünk vele semmit. Szeretném hallani az önök véleményét, talán az a legjobb, hogyha ez nem nyúlunk. Főleg azért, mert titkárság. Mert mindent megtent a titkárság eh, annak érdekében, hogy konkrét pontos számokkal dolgozzunk, de hát a különböző adatbázisok jába elméletileg harmonizáltak előfordulhat, hogy vannak apró kis eh, tévedések a szám adatokban. Az ördög nem alszik, főként a számítástechnika vagy a matematika ördöge. Ha lesz is különbség, apró kis számolási hiba, akkor a technikai módosítás nélkül is meg tudjuk ezt oldani a plenárison, nem, kell ehhez, nem kellene ehhez a módszerhez nyúlnunk. Nekem és Manka úrnak is egyszerűbb lenne az élete, hogyha ezt a technikai módosítási eszközt a plenárison nem használnánk ki. Nem szégyen, hogyha ezt meg kell tennünk, ne értsék félre, kedves kollégák, de talán erre félretehetjük ezt a 100 valamivel több mint 100 ezer eurót. Hogyha mégis úgy döntünk, vagy úgy döntenek önök, hogy fizikailag nulla, konkrétan nulla mars legyen, akkor valamelyik sorhoz hozzátehetjük, ez nem probléma. És akkor a bizottságnak és a tanácsnak azt a kemény üzenetet tudjuk ezzel kommunikálni, hogy az Európai Unió nem élhet a több éves pénzügyi terv keretében mindenféle mozgástér nélkül maradni, főként, hogyha az elnökünkre hallgatunk, aki szeretné, hogyha nem kellene havonta módosítani a költségvetést. de hogy aztán van-e 100 ezer, vagy 150 vagy 200 ezernyi marzsinunk, vagy egyáltalán nincs, az már tulajdonképpen ugyanaz. A szocialista koordinátor barátaink felvetették azt a kérdést, hogy a kettes fejezetben mi lesz a kísérleti projektekkel. Az első számítások azt mutatták, hogy fél millió hiányzik. Nos, nincs ilyen hiány, Nincs ilyen hiányörömmel jelentem be, ezért nem kell a kísérleti projektekhez nyúlni. Remélem, hogy mindezen javaslatokat egységében tudják támogatni, hiszen a korábban közösen elfogadott elveken alapulnak ezek, és ha az elvek jók, akkor a többi az már csak a részletkérdés, kedves barátaim. Én nem manipuláltam a számokat, az adatokat, az összegeket, higgyék el, ez így van. Végül, zárásképpen elnök úr, engedje meg, hogy még elmondjam azt is. Valahol van itt egy papírom. A tenrap címet viseli ez. A tízes, a rap 10 magyarul. Ez 81 millió, tartalmaz a 81 milliót a gazdaságélénkítési csomagosra, és a 123 kifizetésről is szól. Van egy másik dokumentum is, amit most nem látok magam előtt, de biztos, hogy mindenki megkapta. A tízes Doc nevet viseli, amely minden olyan módosítót tartalmaz, amelyet nem fogadott el a tanács vagy visszautasították, vagy módosítva fogadták csak el. Szavazhatunk két feltételezésre alapítva a stratégiánkat, vagy a doktíz alapján mindent újra benyújtunk, de a RAP 10-es dokumentum valószínűleg felülírja ezeket. A 81 millióban például kevesebbre van szükségünk, és így tovább, és így tovább. Ezért, ha arról szavaznánk először, hogy újra benyújtsuk-e bizonyos dolgokat, erről a dokumentumról szavaznánk, és aztán a RAP 10-essel ezt módosítanánk, akkor ez célra vezető lenne, olyan eredményt hozna, ami valóban tükrözni a tárgyalásokon elért állás, halálá, harcálláspontot. Azt hiszem, hogy ezzel minden frakció igényeit, legalábbis számszerűleg figyelembe vettük. Persze az állásfoglalásban lesznek még üzenetek, fenntartások, a politik, attól függően, hogy ki mely politikai családhoz tartozik, és mik a prioritások számára, hogy az állásfoglalás alapvetően megint csak az európai költségvetéssel kapcsolatos egységes álláspontunkat kell, hogy tükrözze. Lehet, hogy még egy kicsit korán van ehhez, de a titkárság újra és újra köszönetet kell mondanom. Még ezen a hétvégén is rengeteget dolgoztak annak érdekében, hogy véglegesítsék a dokumentumokat és a szükséges módosítókat megfelelő formába öntsék. Köszönöm koordinátor barátaim együttműködését is, nélkülük nem tudtunk volna ide eljutni. Köszönöm elnök úr. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr a Költségvetési Bizottságnak az első ülése az egyeztetés után, ez, és ezért szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, hogy a parlament delegációjával együtt ilyen kiváló módon vezette ezt az egyeztetést. Köszönöm a svéd soros elnökségnek is, hogy ilyen megértő volt a politikai problémák és prioritásokkal szemben és szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy a broker szelepét ilyen jól játszotta. Mint már mondtam Súrján Lászlónak, a parlament részéről örülhetünk az egyeztetés eredményeinek. Nem akarok most a részletekbe menni arról, hogy mit mondott, de azért három megjegyzést kell tenni. Először is sikerült megtalálni azt a finanszírozási módot, amely az európai gazdaság élénkítési tervnek segít, anélkül, hogy megvártuk volna a tavaly tavasszal adott határidőt, amely a következő évi egyeztetésre vonatkozott. Tehát a 2009-es és 2010 es évben sikerült az 500 milliárd eurót megtalálni azoknak a tevékenységeknek a finanszírozására, amelyek az európai fel, élénkítési tervvel kapcsolatosak. Tehát például a tiszta energiákra való áttérés és a vidéki zónákban való internetterjesztést. és ezt a 2010-es költségvetés terhére lehetett megtenni. Mint ahogy László is mondta, ez egy első alkalom, és valószínűleg e, utolsó alkalom is a régi szerződés szerint. A tanács elfogadott egy nagyon jelentős politikai és költségvetési változtatást a mezőgazdasági költségvetéssel kapcsolatban, 300 millióval kapcsolatban. És a jelentéstevő különösen ragaszkodott ehhez a kérdéshez, azért, hogy például a tejiparban az újfajta finanszírozásokat bevezessük. Ezen kívül a 2010-es év finanszírozásával kapcsolatban a kozlodói atomerőművel kapcsolatos finanszírozásról is tudtunk dönteni, amely az Európai Unió és az új bolgár kormányi megalapodás alapján köttetett, ezt ugyanakkor csak a legutolsó pillanatban tudtuk felhozni. Ez váratlan problémát jelentett, ugyanis 115 milliót kellett találni a 2010-es költségvetésből. A megállapodás lehetővé teszi, hogy háromnegyedét a szükséges pénzügyi eszközöknek megtaláljuk, eh, amelyeket a tanács eh, vállal magára, most itt ezt idézőjelben mondom, eh, úgynevezett fresh money, tehát a különböző eszközökre és a rugalmassági eszközökre támaszkodva, és egy negyedét pedig az Európai Parlament delegációja és mostantól kezdve a Költségvetési Bizottság megerősítésével tehette ezt a, a delegációja a parlamentnek. Ez 81 millió eurót jelent az 1A kategóriából. És ma délután is erről beszélünk, és új módosításokat is be fog mutatni a jelentéstevő aki a koordinátorokkal hosszasan dolgozott ezen a kérdésen. Szeretném kiegészíteni, amit László mondott, és emlékeztetni arra, hogy ez az egyeztetés több nyilatkozat elfogadásához is vezetett. Vagy a különböző intézményeknek közös nyilatkozata, vagy pedig kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokhoz vezetett. Ez pedig a nyolcas pont mellékletében van, ez az egyes dokumentum, Ezek a nyilatkozatok, a következők, az első jogi szempontból nagyon fontos. Ez a három intézménynek közös nyilatkozata a költségvetési folyamatnak a folytatásáról, a 2010-es költségvetésről van szó ugyanis ez a téma a jogászokat extázisig hergeli fel, ugyanis egy, ez egy olyan probléma, amelyet már többször említettünk. A 2010-es költségvetési eljárás nagy részben olyan időszak alatt kezdődött és folytatódott, amikor is a nizzai szerződés volt érvényben. De ezt a folyamatot most fejezzük be december 1-én, és a záró szavazás az december 17-én lesz, amikor már a Lisszabini szerződés érvényes. Nyilvánvalóan volt politikai megállapodás az elején, és a józan ész arra vezet, hogy a nizai szerződést alkalmazzuk a végéig. Tehát, hogy jogi megfogalmazását is megtaláljuk annak, hogy megállítsuk az ingát november 30-án, és úgy tegyünk, mintha a december 17-i szavazás éjfél előtt 5 perccel történt volna a november 30-án. Ez, én most itt képekben beszélek, de ez az egy a melléklettel kapcsolatos, ebben fogalmazzuk ezt meg. A parlament elnöke írja alá a költségvetést, és ez emeli hatályra a költségvetést, tehát a garanciája, a jogi garanciája megvan ezzel a nyilatkozattal a költségvetésnek. És mivel szükségesnek tűnik, hogy utaljak rá, hogy én egy módosítást javasoltam az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban, amit a jelentes tevő javasolt, az a 11-es módosítás, amely erre a nyilatkozatra utal, ez az egyetlen célja és a jogászokat ez nagyon megörvendezteti, és Buzek elnök úrnak is a politikai biztonságát biztosítja. Aztán közös nyilatkozat van az épület ingatlanpolitikával kapcsolatban az EU intézmények és különböző testületekkel kapcsolatban. Ez a kettes melléklet. A harmasban megint csak közös nyilatkozat van a strukturális és kohéziós alapoknak e, az egyszerűsítéséről és a e, célzottabb felhasználásáról a gazdasági válság során. Aztán van egy fontos e, közös nyilatkozat az ötös fejezetről, tehát az adminisztratív, a közigazgatási költségekről, ez a négyes melléklet. Ez politikai szempontból nagyon jelentős, mert lehetővé teszi hogy már is finanszírozni lehet az Európai Tanács működési szükségleteit és a tanács elnökének a működését, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés intézményesíti. Emlékeztetnék rá, hogy a Lisszaboni szerződés az Európai Tanácsot egy európai intézményé változtatja, és egy állandó elnököt, teljes időben alkalmazott elnököt, elnöki posztot hoz létre két és fél évre. Ez egy más intézmény, mint a minisztertanács, tehát szüksége van a működéséhez saját eszközökre. A tanács azt javasolta, hogy egy helyesbítő levélet, tehát egy módosítást nyújtsuk be utolsó percben a saját költségvetésével kapcsolatban. Egy nagyon kényes politikai helyzetet teremt ez, ugyanis nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament nem tartózkodhat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hát nyilván az új elnöknek működni kell tudnia, a parlament mindig is támogatta a Lisszaboni szerződést, az intézményi reformot, és hát nyilvánvalóan, eh, amikor a ratifikációnak az utolsó eszközét is elhárítottuk, akadályát is elhárítottuk, akkor nyilvánvalóan az Európai Tanács elnökének a telefon és eh, papír költségét is fedezni kell. Ugyanakkor nem szeretnénk a minisztertanács és az Európai Tanácsnak a e, kettős működését úgy biztosítani, hogy a 2010-es költségvetésből az ötös fejezetben maradt, korlátozott e, összegből e, használják fel. Ugyanis van egy politikai megállapodás az intézmények között, hogy a 2010-es költségvetést úgy fogadjuk el, hogy a, Nisa, a Lisszaboni szerződés által szükségesé vált költségvetéseket egy vagy több 2010-es módosító költségvetéssel intézzük el. És most akkor hirtelen a tanács rájön arra, hogy decemberben lép hatályba a Lisszaboni szerződés, nem januárban. Tehát garantálni kell, hogy a miniszter tanács finanszírozza a 2009-es költségvetéséből a szükséges eszközöket az Európai Tanács és az Európai Tanács elnökének a 2010-es működését. Ez pedig feketén-fehérrel itt áll ebben a közös nyilatkozatban, a négyes mellékletben, az ötös fejezettel kapcsolatban, tehát, hogy ez a finanszírozás nem csökkenti azt a 2010-ben rendelkezésre álló összeget, amely a plusz szükségeket finanszírozza az intézmények közigazgatásában, ebbe beleértve az Európai Parlamentet is, tehát ez 72 millió euró marad. Elég hosszasan taglaltam ezt, de meg kell érteni, hogy ez politikai szempontból nagyon fontos kérdés. Szükség volt arra, hogy biztosítsuk, hogy nem tételezik fel a tanácsban, hogy rendelkezésre áll ez az értékes összeg, és amelyben még meg kell egyezni, hogy hogyan osztozunk meg rajta jövő évben, és egy gentleman's agreement lesz, és a parlament elegánsan elfogadja Van Rampoy úrnak a kinevezését, és biztosítja a 2010-es működésének a, az eszközeit. Az ötös mellékletben van még egy, ezúttal egyoldalú nyilatkozat, ez pedig a bizottságnak egy nyilatkozata, amelyet mi kértünk, a koszlodui eh, atomerőmű leszerelésének az utólagos, portólagos eh, finanszírozását, ugyanis eh, négy évre alatt kell ennek a biztonságos leszerelését biztosítani tehát akkor a rugalmassági eszköz 2010-es keretéből lesz ez a fresh money, ez az új pénz. És akkor ez sem a fennmaradó összegeket terheli, és ez lesz az első kérésünk, amikor egy köz, középidős felülvizsgálata lesz a pénzügyi perspektíváknak az áttekintéséről. Nyilvánvalóan jobban szerettük volna, hogyha a tanács magáévá teszi ezt, de hát ők csöndben maradtak, és hogyha valaki hallgat, az beleegyezést jelent. És a bizottság elfogadta, hogy és így fogalmazták meg, hogy the commission took note respectfully, eh, hát eh, jó, hát akkor tisztelettel tudomásul vették, jó, nagyon jó. Na mindenre tudomásul vették, erről van szó. Eh, tehát tudomásul vette, hogy a finanszírozási eszközöket meg kell teremteni a régiek, és különösen Rámer Bőge emlékszik rá, hogy a kozluti erőműnek a biztonságosát tétele olyan probléma, amelyet az Európai Tanács szándékosan félretette a 2007-2013-as több éves megállapodás keretére, amelyet 2006-ban állapítok meg, ahol a litván és a szlovák atomerőműveknek a, kell kapcsolatban döntöttek. Tudtuk már akkor is, hogy Kozlodait ugyanilyen módon kell kezelni, mint a két másik atomerőművet, de akkoriban, a Bulgária, akkoriban Bulgária még nem volt Eh, az Európai Unió tagja, nem láttuk még itt a kedves eh, Nagyesda eh, Mihálylovát, és az akkori brit soros elnökség úgy döntött, hogy nem kell még a Bulgáriát figyelembe venni, mert még nem tagja az Európai Uniónak, de Bulgária most már tagja az Európai Uniónak, ennek nagyon örülünk, és ezért az új eszközökkel megfelelően kell ezt a kérdést megoldani. Végül pedig egy közös nyilatkozat is van a három intézmény között az átmeneti szabályokkal kapcsolatban, amelyeket bizonyos területeken alkalmazni kell, az átcsoportosítások és a a módosító költségvetéssel kapcsolatban. Ezt a mandátumot a plenáris üléstől kaptuk, az általam előkészített jelentés kapcsán, amelyet, amelyel a Költségvetési Bizottság bízott meg, és a kezdeti szöveget, az eredeti szöveget javított láttuk, több delegáció tag javasolt módosítás, és László és mások, és Reimer Bölge is. És a szöveg a supplementary dossier része az egyes oldalon kifejezetten utaznak a 22 és 23-as cikkek a költségvetési rendeletben, tehát hogy ezek továbbra is alkalmazandók. Ez persze magától értetődő, de a kollégák megegyezték, hogy jobb lenne talán ezeket pontosítani, hogy ne legyenek problémák, és ugyanilyen módon egy olyan megfogalmazást tartottunk meg a vége felé, amely eh, nem egészen ugyanaz, mint amelyet Gariga Zabal kollega javasolt, és pedig, hogyha egy átcsoportosítással kapcsolatban nem e, értenek egyet, vagy pedig, hogyha kisebb összeget javasolnak. Tehát egy olyan módosítást javasolt, hogy legyen egy, egy egyszerűsített egyeztetés, de e, hogyha az intézményekkel ez nem lenne könnyű, és az Európai Bizottságnak itt e, e, lehetőséget biztosítunk, hogy visszavonja ezt a javaslatát. Szerintem ez egy korrekt megállapodás, amely garantálja a parlamentnek a jogait, ebben az átmeneti időszakban. Ennek az átmeneti időszaknak meg lesz az az előnye, hogy bizonyos szabályokat felállíthat amelyek néhány hétig vagy néhány hónapig lesznek csak érvényesek, de ilyen kísérleti jellegűek. E, hogyha nem működik, akkor megszüntetjük őket, hogyha működnek, akkor pedig e, tesszük őket. És a pénzügyi rendeletnek, költségvetési rendeletnek a három éves áttekintése során majd figyelembe vesszük ezeket a kérdéseket, és Lászlónak a jelentése is segít ebben. Elnézést kérlek, hogy egy kicsit hosszú vagyok, de hát ezek nagyon fontos költségvetések, és a Költségvetési Bizottságnak megpróbáljuk bemutatni, hogy a, e, hogy a mandátumunknak eleget tettünk. László is említette azt, hogy ne tartsunk meg az egy ával kapcsolatban egy kis összeget. Persze, e, nagyon e, nagy a kísértés, hogy egy szuper zérót, nullát is elérhessünk. Tehát ez egy politikai üzenet lenne. Én inkább óvatosabban óvatosabb duhaj lennék, és egy kis összeget azért meghagynék, hiszen különben azzal a kockázattal járunk, hogy egy kicsit bepiszkítjuk magunkat. Azt hiszem, hogy jobb lenne meghagyni egy kis összeget, legyen csak 100 ezer euró, ugyanis ez a munka, amely ugye úgy tűnik, hogy egyszerű, tulajdonképpen nagyon bonyolult. A titkárság és a munkatársak és a többiek számára, akik nem feltétlenül rendelkeznek a jelentéstevő képzelőerőjével. Tehát, mint mondta László, ne kerüljünk olyan helyzetbe, ahol a szavazás idejében, vagy pedig utána jövünk rá, vagy amikor a, az elnök aláírására kerül sor, hogy olyan költségvetésről van szó, amely néhány ezer e, euró e, árán nem feltétlenül felel meg a, a szerződésnek. Tehát a nizai szerződés szerint megszavazott utolsó költségvetéssel kapcsolatban legyünk egy kicsit óvatosak, és egy kis tartalékot tartsunk meg azért, hogy a tárgyalásoknak a sikerét majd együtt ünnepelhessük. Kedves kollégák, természetesen a jelentéstevők szót kértek. Üdvözlöm a jelenlétét annak az személynek, aki eltűnt. Tehát akkor most üdvözlöm a távollétét a Rodi Kratza alelnök asszonynak. Itt volt még nem régen, de aztán eltűnt, ugyanis a büróban követi a tájékoztatást, és talán amikor visszatér, akkor szót kér. Tehát akkor most megadom a jelentést tevőknek a szót, Salvadornak először. Salvador. Salvador. Tiene la palabra. Yo sí estaba y quería... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, mindazok után, amit eh, László elmondott, és elnökünk eh, szigorú szavai után igazából már Kevés mondani való maradt koordinátorként. Csak három kérdésre szeretnék kitérni. Először is egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami igazából nem kötődik a második olvasathoz, hanem inkább azokra a problémákra vonatkozik, amelyek várnak ránk, mégpedig a tanács elnökének finanszírozása, az a 25 millió, Igazából, amit itt tettünk, az egy sürgős megoldás volt, egy tűzoltás, ha úgy tetszik, mert eh, itt a 2009-es költségvetésből finanszírozunk 2010-es kiadásokat, tehát nagyon érdekes következménye lesz ennek, mert a tanácsnak így több van a költségvetésében, mint eredetileg, és ez nagyon érdekes lesz majd az elkövetkező évi tárgyalásaink során. januártól kezdve komoly problémáink lesznek a tanácssal folytatott tárgyalások során, mert eh, nincs eh, egyértelmű minősítés azzal kapcsolatban, hogy a külső szolgálatnak milyen költségei lesznek, és milyen intézményi változások fognak felmerülni, milyen változások lesznek a költségvetési rendeletben, például azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzre van szüksége majd az új szolgálat munkatársainak. Nekünk költségvetési szakbizottságként és jelentés tevőként a több éves pénzügyi keret kapcsán, tehát emiatt sok tárgyalást kell még folytatni. A kozlodói dologgal kapcsolatban, tisztelt elnök úr, a megállapodás azt mutatja, hogy a tárgyaló csapat a munkáját nagyon jól elvégezte. Ugyanis kozlodóit nem lehet a meglévő eszközökből finanszírozni, és azzal a megalapodással jöttünk ki a tárgyalásról, hogy kozlodóit ne, hogy kozlodóira egy új pénzt fogunk szerezni, Ez először sokkolólag hatott bolgár barátainkra, de hát tulajdonképpen ez a költségvetési logikából fakadt, nem volt ez benne az első olvasatban, és ami nincs benne az első olvasatban, azt az egyeztetésen csak nehezen lehet megvalósítani. Tehát friss pénzt kellett találnunk, és úgy gondolom, hogy a megállapodás, amelyet eh, így létrehoztunk, az valóban üdvözlendő. Ez volt az egyik nagy sikere az egyeztetésnek. Amit Súrján jelentés készítő is elmondott a költségvetésről, a kohéziós politikáról, a kifizetésekről, itt valóban nem léphetünk vissza, mert ezzel nagyon rossz üzenetet küldenénk azoknak az országoknak, amelyek nagymértékben függenek ezektől a pénzektől. A végleges összegek, az végleges számok az egy olyan százalék lett, amely meglepő, amely jó a parlamentnek, de mégis meglepő az, hogy a tanács ezt teljesítette a parlament számára, ezt mindenképpen pozitívan kell értékelni. Végezetül elnök úr, ami a, az 1A maradék összegének szétosztását illeti, azt mondom, mint a múltban is, nem hiszem, hogy teljes mértékben ki kell használnunk ezt a marzsot, és nem hiszem, hogy nullára kellene állítanunk a marzsot, hiszen ezt ismerik már azok, akik régóta foglalkoznak a költségvetéssel. Nem hiszem, hogy ha az első vasatban kimerítjük a marzsot, akkor a másodikban ugyanaz lenne a helyzet. Hogyha nullán hagyjuk az összeget, a marzsot, akkor feladjuk a tárgyalási marzsunkat. Tehát eh, pusztán matematikailag a második olvasatban ez nagyon veszélyes lehet. És ezt az üzenetet adjuk ezzel, hogy, hogy csak azért hozzuk létre a marzsokat, hogy ezeket teljes mértékben kimerítsük, és én ezt nem tartom komoly hozzáállásnak. Lehet, hogy vannak olyan szakbizottságok, amelyek ezt elvégzik, de a költségvetési szakbizottságnak nem lehet ez a politikája. Ezért csatlakozom amit, ahhoz, amit az elnök és a jelentés készítő is elmondtak. mind a forma, mind pedig a tartalom kedvéért ezt a 0,7 millió eurót nem kellene érintenünk, ezt úgy kellene hagynunk, ahogy van. És vannak azért matematikai kockázatok is, amelyeket figyelembe kell vennünk. Merci, Salvador. Köszönöm szépen, Salvador. Ann Jensen. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Súrján kollégának, önnek is, elnök úr. Kiváló eredményt sikerül érni az egyeztetési tárgyalások során. A parlament megtartotta a prioritásait, megőrizte ezeket a fontos dolgokat, a 81 millió, amivel csökkenteni kellett, az egy át az első jogosathoz képest. Felmerült a kérdés. Én egyébként amellett kardoskodtam, hogy a bizottsági adatok, számok alá ne menjünk semmiképpen. Főként mivel ez, ez az igények alapos elemzésén nyugszik, ez az első olvasat. Furcsa módon a politikai frakciók között is konszenzus volt az a kapcsolatban, hogy mely sorokat válasszuk. Szerintem kiváló folyamat volt ez az végső az összegek megállapítása terén. A szocialista koordinátor Jürgen Fenn mell egyet tudtam érteni, aki azt javasolta, hogy a pénzügyi felügyeletre fordítsunk még extra pénzeket. Fontos, új terület ez, új igényekkel, és hát ez alapvetően kevés pénz. Még ez után is maradt valamennyi mozgástörünk, ha jól értettem az előadó beszámolóját. Szerintem ezt hagyhatjuk is ezeket a maradék összegeket. Apró pénz, nem kell ezt minden áron elkölteni. Nem cél a nulla margin tehát a jelenlegi helyzet számomra elfogadható. Sikerült jó eredményt elérni. Az együttműködési keret tekintetében is, ami a nyilatkozatokat illeti, az átmenetet a régi szerződés és az új szerződés között. Összességében elégedettek lehetünk, mm, és gratulálhatunk egymásnak. Súrján László említette hogy hogyan érdemes megszervezni a szavazást. Nos, azt az ő ezt rá és a titkárságára bízom, lényeg, hogy minél egyszerűbben folyjon a szavazás. Nem. Köszönjük szépen, Ann. Szeretném azt is elmondani annak, hogy nagyon sajnáljuk, hogy ez az egyeztetés az ő jelenléte nélkül történt meg, ugyan nyilvánvalóan nagyon jól képviselték, de túl gyorsan értünk el megállapodást, annélkül, hogy Anna, eh, Anna csatlakozhatott volna hozzánk. Ezt eh, ezért tettük, mert a tanács megváltoztatta eh, az utolsó pillanatban az egyeztetés időpontját, és 24 órával előre hozta, és ez problémát jelentett némelyünk számára, és ezért nem tudott Anna sem, Anna sem ott lenni. Felhasználom az alkalmat, mert személyes problémákat említettem itt, hogy Jutta Haug nem a, a mellettem ülő személy, hanem a Kálfinnek az alelnöke, ugyanis egy másik ülésre kellett elmenni, az Ákácsi országok parlament közi közgyűlésére kellett elmenni, ezért nem tud a mai ülésen részt venni. És ennél zavaróbb, hogy a zöldek sem tudnak itt lenni, ugyanis frakcióülésük van Brüsszelen kívül, egzotikus helyen, amelyet nagyon fenyeget az éghajlat felmelegedése. És sem ma, és holnap a, a szavazás során sem tudnak sajnos itt lenni. Ez azért kínosabb. Nyilván a konszenzusnak részesei, de a jelenlétüket nem használhatjuk fel. Ugyanakkor a szocialisták itt vannak, méghozzá nagy számban eh, képviselik őket, és Görönkért közülük szót. Thank you, Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, a fennmaradó problémákra koncentrálok csak, hiszen alapvetően az egyeztetésről mindannyian ugyanígy vélekedünk, ugyanúgy vélekedünk. Súrján Lászlónak gratulálni tudok csak, valóban mindent megtett annak érdekében, hogy a parlamentben meglegyen a többség és a többi frakció igényeit, véleményét a lehető legmesszebb menőkig figyelembe vette, ezért még egyszer köszönettel tartozunk neki. A fennmaradó 81 milliós problémával mit kezdjünk? Egyetértünk abban azzal, hogy előkészítő fellépéseket, intézkedéseket és kísérleti projekteket, illetve a mikrofinanszírozási eszközt mind-mind meg kell védeni, de bölcsen döntöttünk, mikor úgy határoztunk, hogy a fennmaradó pénzeket szétosztjuk a egyes sorok között, de mégis van még egy-két fontos megértés. Van is a mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatban, még hogyha mi megoldást is találtunk ebben a szakbizottságban, és 25 milliónyi friss pénzt találtunk, a tárgyalások során még ez problémát okozhat. Remélem, hogy az elnökünk vagy részt vesz a trialógusban, vagy a Költségvetési Bizottság nevében tudja azt kommunikálni, hogy a jövő heti háromoldalú megbeszélés során a mikrofinanszírozási eszköz és a progressz tekintetében valahogy jogalapot kell találni. Múlt héten is volt még probléma a foglalkoztatásügyi mm, bizottság előadója és a tanácsi szakértő között, ez fontos lenne a fennmaradó kérdésekkel kapcsolatban egy dolgot hagy mondjak még el, a konkrét adatokra vonatkozóan. A pénzügyi szolgáltatások sora a gazdasági bizottság módosítója alapján jó lenne, hogyha 140 ezer helyett 700 ezeret valahonnan találnánk, ahogy azt 12.04.01-es sorról beszélünk. Ez számunkra a liberálisok számára is fontos lenne, ez prioritásos kérdés, nem sok pénzről van szó, és az egyában még van valamennyi margin, ezt jó lenne felhasználni, hogy a 700 ezeret megtaláljuk erre az említett számú sorra. Hogyha ezt követően az egyában még mindig marad pénz, és az én számítás, mi számításaink szerint még kell, hogy maradjon egy cash pénz, akkor mi mindig folytathatunk egy filozófiai vitát arról, hogy nulla legyen a margin, vagy 100-200 ezer eurót érdemes benhagyni. Szerintem ezt a pénzt meghagyhatjuk, nincs ezzel semmi gond. De vannak még olyan e, sorok, ahol, ahol illetve olyan fejezetek, ahol, ahol nulla, gyakorlatilag nulla margin, de hát alapvetően ez egy filozófiai vita, ebben nem menjünk most bele, de ha a 700-et megtaláljuk a 140 ezer helyet, akkor maradhat a maradék pénz kihasználatlanul. Ezen felül a tájékoztatási politikáról sokat beszéltünk, és a fennmaradó tájékoztatási irodák kommunikációra vonatkozó pénzekről. Doris Pack, a Kulturális Bizottság részéről azt javasolta, hogy ezt a tartalékba helyezett pénzt ezt szabadítsuk fel. Én ezzel alapvetően egyetértek. A parlament tájékoztatási igazgatóságától kapott dokumentáció alapvetően elfogadható, éppen ezért mondom, hogy fogadjuk el Doris Pack javaslatát. Van egy másik tartalék, egyéb menedzsment kiadásokra vonatkozik. Ez két különböző kérdéshez kapcsolódik, az egyik a tanulmányokhoz, a másik pedig az OLAF jogalapjához. Amennyire én tudom, megkaptuk a jelentést a bizottságról a tanulmányokkal kapcsolatban. Fontos, hogy ne csak nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra ezekkel a rezervekkel, ezekkel a tartalékokkal, de ha valamit megkapunk, akkor ezt el kell ismerni. Talán ezzel a rezervvel kapcsolatban, tartalékkal kapcsolatban szavazzunk külön. A tanulmányokkal kapcsolatos tartalékot azt szabadítsuk fel, de az olaffal kapcsolatos pedig, mivel még nem kaptunk megnyugtató választ, azt tartsuk tartalékban eh, lekötve azt a pénzt. Lesznek még apró módosítóink, az első olvasathoz hasonló álláspont van szó, de szerintem ez nem okoz majd megoldhatatlan problémát, ennyit szeretem volna a szocialisták nemében elmondani. Merci, euh, Göran. Köszönjük szépen, Göran. Szeretném tiszteletemet kifejezni azzal kapcsolatban, hogy az egyeztetés nehéz, nehéz folyamata során Göran mennyiben segített a végső kompromisszum elérésében. Védte a frakciójának az álláspontját, de ugyanakkor konstruktív volt, és segített az, a svéd nyelv ismeretén keresztül is a nehéz pillanatokban. Vladimir Manka kért szót. Ďakujem, pán predseda. Teraz sme videli svetlý príklad toho. Köszönöm szépen, elnök úr pozitív eh, dolgot eh, említettek. Hogyha az elnökünk mindent elmond, akkor már eh, nekünk alig van mit elmondanunk, de azért engedjenek meg néhány megjegyzést. Az Európai Parlament költségvetése így tehát már elintéződött, első olvasatban sikerült dülőre jutnunk, néhány kigazításra még szükség van más intézményeknél, és szeretném elmondani azt, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk az első olvasat során a költségvetés kapcsán, ezek olyan megtakarításokhoz vezetnek, amelyeket a gazdasági élénkítő intézkedésekre felhasználhatunk. A közlekedésnél sokat spórolhatunk azáltal, hogy a különböző intézmények között együttműködést eh, elősegítjük. Úgy gondolom, hogy az ingatlanok kapcsán is a megfelelő politikát kell eh, követnünk. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatot adtak ki az épületeket illetően, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ami pedig az épületekre eh, vonatkozó ráfordításokat illeti, ez az EU-nak a költségei, ezért nagyon fontos, hogy egy hosszú távú stratégiát találjunk erre. Tudjuk, hogy a, a pénzügyi keret hamarosan véget ér, és nagyon fontos az, hogy minden intézmény egyfajta stratégiát készítsen elő. Nem csak maguk számára kell ezt előkészíteni, hanem ezt koordinálnia is kell, annak érdekében, hogy együttműködés sikerüljön elérni az egyes intézmények között, mert így sok eh, forrás lehet megspórolni. És még egy eh, dolog, ami az épületek finanszírozásának eh, módszerét illeti, az úgy működik, hogy a költségek emiatt a magasba szöknek, és szerintem az Európai Bizottságnak itt alternatívákat kell majd bemutatnia. Köszönjük szépen, Szidonia Zsentjeszka. E, dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym tutaj... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is e, csatlakozzak a gratulálókhoz. Gratulálok a jelentéskészítőknek, illetve az elnök úrnak, és teljes mértékben elégedett vagyok a tárgyalás eredményével. De szeretnék azért egy költségvetési mágiára is rámutatni. Az ötös fejezet a működtetési költségek. Ezt nem igazán értem, hogy hogyan jutottunk erre a csodára. Egyrésztről szeretnék gratulálni azoknak, akik részt vettek a tárgyalásokba, de szeretném megkérdezni azt, hogy az ötös fejezetben hogyan tudtak elegendő eszközt találni. Nem szabad azonban előre örülni, mert ez a probléma ismételten fel fog majd merülni. 80-90 millióra van szükség a személyzeti kiadások fedezésére az ötös kategóriában. Vannak bizonyos hiányosságok, és lehet, hogy az elkövetkező évben nem sikerül majd csodát végrehajtanunk, és lehet, hogy plusz igények is felmerülnek majd, mert a Lisszaboni szerződés életbe lép. Ezért azt szeretném, hogyha az ötös fejezetet megfelelően ellátnák forrásokkal annak érdekében, hogy megfeleljünk az igényeknek, és remélem nem fogjuk elveszteni az Európai Parlament ellenőrzését. Nem szépen. President, like uh, other colleagues, I welcome... Köszönöm, elnök úr. Én is csak üdvözölni tudom a tárgyalások, az egyeztetés e, végeredményét. Sikerült a PDB-re, LKT-re visszaállítani az összegeket, ami kiváló eredmény a parlament számára. Nem kellett nehéz döntéseket hozni ehhez, de ez mindig így van a költségvetés esetében. Nem sikerült minden problémát megoldani a jövőre nézve, Említették a kollégák például azt, hogy a margin, a mozgástér nagyon kicsi, ami a jövőre vonatkozóan nehézé teszi majd a jövőbeli prioritások finanszírozását. Az ötös fejezetben a bérek kérdése problémás, Görán a mikrofinanszírozási eszközt említette, ez is a jövőben újra megvizsgálandó, de a javaslatokat támogatni tudom általánosságban. A fő gondolatom, elnök úr, kapcsolódik az ön által az elején elmondottakhoz, mi szerint további nyilatkozatokat kell tenni, például a kohéziós politika és finanszírozás terén. Újra olvastam a megfogalmazást, remélem, hogy ezt mindenki tudja majd támogatni. Azonban, hogyha Nincsen mechanizmusunk arra, hogy a kohéziós politikai működjön, hogyha a projektek jóváhagyása felgyorsuljon, akkor ezek csak szép szavak maradnak. Ezért szeretném, hogyha mind felszültelnek a bizottságot arra, hogy mindent tegy meg ennek érdekében. Teljesen igaza van Vogan kollega, és biztos vagyok benne, hogy Elis kollega is hoztja az ön véleményét, akinek most még sem a szót. Ben, je suis pas sûr, Monsieur le Président, mais puisque vous parlez aussi... Nem vagyok euh, teljesen biztos, biztos vele ebben, de mivel ön olyan kiválóan beszéli a nyelvemet, én akkor most az ön nyelvén szólok. Három kérdés van a négyes mellékletben az ötös fejezettel kapcsolatos, és angolulra térek vissza. Az ötös fejezetben elérhető margin a Lisszaboni szerződés életbelépésétől függővé teendő. Vannak már becslések ezzel kapcsolatban, tehát hogy amikor a szerződés életben életben lép. Hát meglepő lenne, hogyha életben lép a szerződés, és akkor a bizottság még nem látja, hogy ezeket a költségeket hogyan fogják fedezni. Aztán meg kell vallanom, hogy amikor látjuk az állásfoglalást, amely a négyes mellékletet a 35-ös és 34-es, 35-ös és 36-os bekezdésekben a meglévő források alapos átvizsgálása további megtakarítások érdekében nem jobban végeznénk a munkánkat, hogyha az európai intézmények főtitkárától megkér, megkérnénk, hogy olyan dokumentumokat hozzon létre, amelyek április 30-ára vagy be, bemutatná ezeket a kérdéseket, azért, hogy lássuk, hogy van-e szükség pénzre, különösen amikor országomban az önkormányzatok, és valószínűleg többi európai országban is, befagyaszták a, a fizetéseket, vagy az átutalásokat, egész egyszerűen, mert nincs már több pénzük. És az angol újságokban is olvashattuk, hogy a, az európai intézmények 3,4-3,5 százalékos emeléseket eszközölnek, akkor nem jól végezzük a munkánkat, hogyha nem nézzük meg, hogy az Európai Unió közigazgatásában honnan találunk összegeket, de azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha már is kérné, kérnénk a főtitkároktól felvilágosításokat ezzel kapcsolatban. Utolsó megjegyzésem, és most visszatérek a nyelvemre. Reimer dokumentumában a az félidős felülvizsgálat témájában a dokumentum végén azt mondja Reimer Bölge, hogy szeretné, hogyha ezeket a meghallgatáson, ha sor kerül rá, felvetjük. Kicsit furcsa, hogy saját kollégáinkkal tartunk meghallgatást, de hát nehéz kérdéseket fel kell tenni. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek mi lesz a pontosan mikor kerül erre sorra, második, január második hetében esetleg? Vagy hogy kerül erre sor? A titkárság ad nekünk egy kérdéssort, hogy mind gondolkodjunk el a meghallgatás előtt. és lehet, hogy érdemes végig gondolni, hogy milyen típusú vitát fogunk folytatni, és azon is el kell gondolkodnunk, hogy pontosan milyen kérdéseket kívánok feltenni. Köszönöm, kedves kolléga. Majd válaszolok erre. Ingeborg Gressre az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Azért jelentkeztem szólni, mert szóba került az Olaf, és valóban ez egy megoldatlan probléma volt. A következő biztosnak is itt szerepet kell játszania. Nem lehet félresöpölni ezt a témát. Szeretnék itt a függelék kapcsán a tanulmányokra utalni. Itt nem lehet megtartani a, a tartalékokat, mert azok az szervezetek, amelyek a pénzt megkapták, azokról nem tudunk túl sokat, 10 milliót kaptak, de nem tudjuk, hogy mire kapták meg ezt a pénzt, milyen tanulmányok kapták ezt meg. SAS Development, ők, ők is kaptak például néhány milliót, nem tudjuk, hogy mire. Tehát milyen fajta tanulmányokat végeztek el, milyen témákban. Úgy gondolom, hogy meg kellene nevezni a tanulmányokat, ez elvégezhető, és ezt a bizottság is meg tudná csinálni. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne. Mielőtt a jelentéstevő válaszolna és levonna a következtetéseket. Salvador Garica megjegyzése a külső szolgálatokkal kapcsolatban. Szeretném tájékoztatni a Költségvetési Bizottságot, hogy Buzek elnök úr múlt héten ellátogatott az Európai a Parlamenti Szakbizottságok elnökeinek az értekezletére, és este egy munkavacsorát szervezett a hat vagy hét bizottság elnökével, akik a külső szolgálatnak a megvalósításáért felelősek. Az AFET, az AFKO, a Jogi Bizottság, a Költségvetési, a Költségvetési Ellenőrzési és a Nemzetközi Kereskedelmi és a Fejlesztési Bizottság, tehát hét bizottságnak az elnöke volt ott. Először is azt állapítottuk meg, hogy a parlament számára sürgős egy munkacsoportot felállítani, amely a más intézményekkel, köztük a tanácssal is tárgyal a az összetételről, a pénzügyi finanszírozásáról és a többi kérdéséről ennek a szolgáltatásnak, szolgálatnak. És pedig szeretnénk minden döntést meghozni áprilisig. Tehát sürgés, hiszen Aston asszony, akit, hogyha meg erősítünk a külső kapcsolatok biztosának a pozíciójában, a külső fel, szolgálatokért is felel. felel. Tehát itt most kicsit szabadon beszélek, tehát az AFKO és az AFÖT elnöke talán vezethetné ezt a munkacsoportot, és észszerű lenne, hogy az AFET legyen inkább a vezető, de ebben a munkacsoportban mindegyik szakbizottságnak, illetékes szakbizottságnak, itt köztük a Költségvetési Bizottságnak is, ott lesz a képviselője. Utána pedig, amikor megvan a politikai megalapodás, akkor mindegyik parlamenti szakbizottság az illetékességének megfelelően, tehát hogy költségvetési vagy, vagy jogi feladatokkal látták el, hajtja végre ezt a feladatot. Göran Fennnek a megjegyzései közül figyelemre méltó az a javaslata, hogy a foglalkoztatási bizottsággal együtt készítsük elő a háromoldalú egyezt, tárgyalásokat, és az európai European Public Spaces, tehát köztérségekkel kapcsolatban. Van Doris Paktól egy levél, amely az ezzel kapcsolatos összegekről szól. Az nulla vagy nem nulla kérdésével kapcsolatban két probléma van. Egyrészt politikai elv kérdése, tehát politikai szempontból jó lenne a nulla, és a gyakorlati probléma is felmerül, és az elnöknek a szerepe az, hogy a gyakorlati problémákkal foglalkozzon. És szerintem megoldást kell találni, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy finanszírozzuk a pénzügyi szabályozó eszközöket, és és egy kis mozgásszabadságot is hagyjunk magunknak. A titkárság emlékeztet arra, hogy az ötös fejezetnek a marzsával kapcsolatban. Ugye említettem azt a 72 millió eurót, itt ugye volt szó 74-ről is, de hát mindesen jó irányban mentünk el, tehát hiányzik 100 ezer euró. Tehát megpróbálunk egy kis technikai marzsot megőrizni, politikai szempontból persze nulla lenne jó, de hogyha a a többi intézménnyel kapcsolatban nullát vagy kvázi nullát szeretnénk jelezni, hát arra lehetőség van. Ma ne felejtsük el, hogy ma reggel óta más rendszer van. Tehát a taktikai érveink a tanácssal szemben megváltoznak. Nyilvánvalóan a pénzügyi terv még mindig érvényes, de a, a plafon az megváltozhat. James Ellis kérdésével kapcsolatban a koordinátorokkal olyan megoldást találtunk, hogy az írásos kérdésekhez tartjuk magunkat, amelyeket nem tudom ki is fogalmazott meg. Nem tudom kicsoda. Ezeknek általános jellege van, és aztán igazából buták is, de azért kötelező értékük van mindegyik szakbizottság számára. Nos, tehát a biztos jelöltekkel kapcsolatban ez alapként szolgál a válaszokra. Tehát ezek a franciául azt mondjuk, hogy ha a kérdés buta, akkor a válasz is buta. Na minden ezek írásos kérdések. És a koordinátorokkal a jelent, jelent a jelöltek jellegétől függően különböző kérdéseket tehetünk föl, például a, a politikai orientációjával kapcsolatban, és aztán olyan kérdéseket lehet föltenni, amelyeket akarnak, tehát mindenesetre élénk legyen ez az eszmecsere ezzel a jelöltel. Az elnökök értekezlete három órás meghallgatást írt elő, ez persze maximum, lehet két óra 58 perc is, és egy szóbeli bemutatkozása lesz az, e, a jelöltnek 10-20 perc alatt. És a többi időt az eszmecserére eszmecserének szenteljük. Ennyit akartam mondani, és most a bizottság felé fordulunk, hogy a főigazgató úr talán akar ö, ö, válaszokat adni olyan kérdésekre, amely a tanulmányok vagy pedig a Lisszaboni szerződés eh, keretében eh, való működési eh, kérdésekkel foglalkozik, vagy akármilyen más kérdéssel szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is átadom a munkatársamnak majd a szót. Igen, december 1-ét említette Eh, James Ellis kérdéseit illetően a külső szolgálatokkal kapcsolatban nyilvánvalóan a bizottságnak a szolgálatai sok munkát eh, eh, fordított erre, és a képviselőtől jönnek majd a javaslatok ő lesz, és pedig ez a hölgy a bizottság jóváhagyása után, aki megteszi ezeket a javaslatokat. Ennek a költségvetési közvetkezményei már, mint a Lisszaboni szerződés életbéli lépésének a következményeinek, eh, és nyilvánvalóan figyelembe vesszük a nemzeti diplomatáknak a szerződtetését, akiknek nyilván más státusza van, és a költséges vetési vonzata is megvan ennek. Ez, benne, ez része lesz a az bizottság alelnökének eh, a javaslataiban. Ez az első válaszom. A másik megjegyzésem, és szeretném megköszönni Ferm úrnak a tartalékok felszabadításával kapcsolatos véleményét. A tanulmányokkal kapcsolatban örömmel hallottam, hogy megelégedettségenek adott szót, ugyanakkor mástól pedig hallottam, hogy nem eléggé megelégedett, hát ennek már nem örültem annyira. Ugyanis jelentős munkát végeztünk tulajdonképpen administratív archeológiát, régészetet eh, végeztünk, hogy az válaszokat adjunk azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek. És ez a munka jelentős erőfeszítést igényelt eh, az emberi erőforrások területén. Hogy valóban rendelkezésre bocsát, megkapjuk mindazokat az információkat, amelyeket kértek, és ezeket rövid határidőn belül. Szeretném hozzátenni, hogy figyelembe véve az administratív kérdésekkel való eszmecserénköt, tehát hogy mindannyian erőfeszítéseket teszünk, és figyelembe vesszük azokat az átcsoportosításokat, amelyek az e, e, gazdaság élénkítési terv finanszírozására szükségesített. Ez azt jelentette, hogy az, az igazgatási költségek egészét figyelembe kellett venni. Tehát ezeket fel kell szabadítani, és most ezt a bizottságnak címzem. A, ugyanis a munkatársaim azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy miből adjunk még, hogyha kérnek tőlünk. Ennyi megjegyzésem lett a bizottság részéről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ingeborg szeretne hozzászólni. Elnézést, elnök úr. Csak szeretnék, szeretném emlékeztetni a főigazgatóságot, hogy a tanulmányok bevonása már nem volt meglepő. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott megtalálni ezeket az adatokat. Lehet, hogy a címeket is meg lehetett volna találni. Igazából itt nem volt semmi új, ezért hogyha már szeretnénk tudni, annak megvannak az okai. Azért, mert eh, tudni akarjuk, hogy milyen pénzeket adtak ki a tanulmányokra. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ezt a kérdést mindig feltesszük a kormányoknak is. Úgy gondolom, hogyha már kiadtak ilyen sok pénzt erre, akkor jó lenne tudni, hogy ez mégis mire ment el. Merci, Inge. Köszönjük, Inge. László. Milyen következtetéseket tudsz levonni ebből? First of all, Mr. Chairman, I should like to thank the... Először is szeretném megköszönni Salvador és Annie Jensen támogatását, illetve köszönöm Göránnak a megjegyzését is. Különbség van az EPP és a szocialisták véleménye között a pénzügyi szolgáltatásokat illetően, de szerintem megállapodhatunk abban a javaslatban, amelyet most tárok önök elé, hiszen ezt röviden megtárgyaltuk már Szálvadorral. El kell mondjam, hogy elméletileg nem örülök annak, hogy csak egy sorra fordítjuk ezt a pénzt. Hogyha nem lenne ez a javaslat, akkor a jelentés készítője kész lenne, ha lenne arra, hogy ezt az összeget a hét sor között egyenlően ossza el. De azt is figyelembe kell venni, hogy ez a pénz a pénzügyi szolgáltatások esetében eléggé alacsony, és ezért 10 milliót arányosan osztottunk szét, és ebből EKT felüli ez, és ebből csak 150 volt arányos a pénzügyi szolgáltatásokkal. Ezért azt javasolta Görren, hogy 700-ig menjünk el, amely plusz 560-at jelent ahogy mondtam az elején, a jelentés készítője figyelembe veszi a szocialisták javaslatát, illetve a liberálisok támogatását, és a jelentés készítő azt javasolja, hogy fogadjuk el ezt az elképzelést, és így egyfajta marzs jön létre, 146,5 174 euró, nem millió, ez csak 146,74 e- euró lesz. Vagyis politikai szempontból ez nullának felel meg. Aki a sajtó előtt beszél, az azt mondhatja, hogy nincsen más, mert tulajdonképpen ez nem is az. Miért nem lehetne ezt eh, mondjuk a pénzügyi szolgáltatásoknak vagy más sornak adni. Ez egy technikai jellegű kérdés, jobb, hogyha van pénz. Csak nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk 4000 hiányzik, akkor, hogyha már mindent kétszer megvizsgáltunk, akkor meg kellene változtatnunk egy olyan sort, amelyről már szavaztunk, vagy amelyről szavaznunk kellene. Hogy ezt elkerüljük, így teljes mértékben bízok a titkárság munkájában. Szerintem ez a biztosíték, ez megfelelő. Azt javaslom, hogy adjunk extra 700-at a pénzügyi szolgáltatásoknak együtt a 140-nel, amit már beterveztünk, illetve plusz még az 560, szerintem a titkárság ezt könnyedén el tudja végezni. Nem annyira boldogan, de azért az EPP követi a jelentés készítőjét. Szerintem a kompromisszum készség a legnagyobb érték, ez nagyobb érték, mint a pénz. de szeretném tisztázni, hogy nem ez lenne az én megoldásom. Ami pedig a mikrofinanszírozási segítségnyújtást illeti, itt elolvastam az elmúlt három triológus eredményét, ez nem volt igazából probléma, ha jól értettem. Egyetértettek a javaslatunkkal 2010-re vonatkozólag, ami pedig nyitva maradt, az a mikrofinanszírozási segítségnyújtásnak a jövője volt. Ezt a progressből hajlandóak részben finanszírozni, részben pedig friss pénzből. Jó lenne, hogyha a jogi alap dönthetne a költségvetési dolgokról, nem hiszem, hogy ez helyén való lenne, vagy ez lenne a szokás. Tehát a foglalkoztatási bizottság részéről azt láthatjuk, hogy szeretnék megőrizni a helyzetet, de nincs igazából olyan jogi alap, amely közvetlenül kihatna a következő költségvetésekre. Ezért minden, amit itt elfogadtunk, az csak egyfajta orientációt jelent, és természetesen a jövőben a Költségvetési Bizottság és az egész Európai Parlament is megpróbálja ezt követni, de ki tudja, hogy milyen körülmények között kell majd az elkövetkezőkben döntenünk, ami pedig a kommunikációs politikát illeti. Sohasem volt az a célom, hogy a kommunikációs főigazgatóság munkáját lehetetlenné tegyem. Én csak, én csak um, jelzéseket adhatok uh, arra, hogyan lehetne a kommunikációt javítani, és minden um, tárgyalásom során azt láttam a főigazgatósággal, hogy ők is mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy javítsák a kommunikációt. A tartalék kérdése most nem költségvetési kérdés, hanem itt a releváns szakbizottságoknak kell dönteniük erről. Meg kell nézniük, egyetértenek a magyarázatokkal, a programokkal, amelyeket említettek, más nem tehetünk, csak azt, hogy engedélyezzük ennek a felszabadítását. Szidonia és James is felventették az ötös fejezet kérdését, amely valóban egy érdekes dolog nem volt túlságosan könnyű számunkra az egyeztetés során, hogy elfogadjuk azt az elképzelést, hogy még az Európai Bizottságnak is, tudat, Európai Bizottság is tudatában annak, hogy kb. még plusz 80 millióra van szükség a fizetések tekintetében ezt nem kérték ezt a 80 milliót, mert úgy gondolják, hogy vannak titkos tartalékaik az egyes intézményeknél. Mi nem vagyunk abban olyan biztosak, hogy ez valóban lehetséges lesz, ezért az a formula, amelyet a négyes fejezetben választottunk, azt figyelembe kell venni, Mindenképpen szerettük volna megőrizni a Lisszaboni, Lisszabon számára a tartalékot, és nem voltunk olyan helyzetben, hogy plusz 80 milliót találjunk, vagy hogy ne higgyünk a bizottságnak, csak azt mondtuk, hogy elég érdekes ez. Elég nehéz elképzelni azt, hogy ez valóban így van, de ők tényleg úgy gondolják, hogy ez véghez vihető a fizetések indexálása az kötelező számukra, és hogy Jameshez válaszoljak, vannak különböző szabályok, az egyik az inflációs ráta az Európai Unióban, vagy Brüsszelben, másik pedig a tagállamok köz, ö, alkalmazottainak fizetésének változása. Tehát a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy kritizáljanak bennünket, hogyha most befagyasztják az indexálást, akkor az kihat majd a jövő évi indexálásra, de a dolgok összefüggenek, és úgy gondolom, hogy eh, teljesíteni kell a kötelezettségeket, amennyiben erre lehetőség van, de jelenleg egy eurót sem kalkuláltunk be erre 2010-es költségvetésben. Ezt majd az egyes intézmények fogják elvégezni. Végezetül pedig elnök úr Szeretném megköszönni a támogatását a felszólalóknak, és csak azt akarom tudni, csak azt akarom elmondani, hogy a kiegészítő dokumentumaink között 2007-2013-as közötti pénzügyi terv áttekintéssel látható, a, az adatok nem annyira érdekesek, hiszen ezek 2004-es adatok, ezek megváltoztak időközben, de a GNI százalékos aránya az mindig érvényes 2010-re. A teljes kötelezettségvállalási előirányzat 1,06 volt, és amiben megállapodtunk, az 1,2 tehát e felett vagyunk. A kifizetések a GNA 1%-ára vonatkoztak, mi pedig 1,04-et adtunk. Tehát mindent megtettünk annak érdekében, hogy megfelelő és, és hogy úgy mondjam, nagy költségvetést adjunk figyelembe véve a jelenlegi válsághelyzetet. És ez azt jelenti, tisztelt elnök úr, hogy az üzenetünk már a kezdetettől fogva az volt, hogy az európai költségvetés nem része a problémának, nem oka a válságnak, hanem hogyha azt jól felhasználják, akkor ez részét képezheti a megoldásnak. Úgy vélem, hogy megfelelő szintű összeget értünk el. Hosszú távú probléma az, hogy a tagállamoknak növelniük kell a tevékenységeiket, illetve javítaniuk kell a tevékenységeiket, méretüket, gyorsaságukat, illetően, sőt, ami még fontosabb, a megfelelő célokat kell megtalálniuk, és a legfontosabb üzenete ennek a nyilatkozatnak az az, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy újra értékeljék a már meglévő működési programokat annak érdekében, hogy jobban fel tudják használni a pénzt arra, hogy a GDP-t neveljék, hogy jobban megőrizzék, hogy akár létre is hozzanak újabb munkahelyeket. Nagyon szép dolgokat lehet elérni, városok újjáépítését, átalakítását, de a jelenlegi gazdasági helyzet támogatást kíván, és pont az a lényege a nyilatkozatnak, és ezt mind támogatják. Ha jól értettem, lehet, hogy a koordinátorok ülésen majd ezt még véglegesíthetjük, de mindenképpen a blogban való szavazás mellett vagyok. Köszönjük előadó úr! Azt hiszem, gyorsan mindent véglegesített illetve pár perc a kezdő koordinátor ülésén majd befejezzük, ami még fennmarad. Most pedig várom a javaslataikat arra vonatkozóan, hogy az új pénzügyi felügyeleti, illetve pénzügyi eszközt hogyan finanszírozzuk. Sokan bólogattak. A szocialista koordinátor javaslatára, de az EPP képviselő, mint hogyha grimaszt szóltak volna a bólogatás helyett. De persze a csukamájolajnak sincs jó íze, mégis milyen egészséges. Attól is elhúzzuk a szánkat, mégis be kell venni. Hát ilyesmi ez is. Azt hiszem, hogy ezzel a második olvasatról befejezhetjük a az eszmecserét. Reimer Bőgének fogom megadni a szót, aki a rugalmassági eszköz különleges eh, előadója, és a félidős felülvizsgálatnak a felelőse is. Reimer egy munkadokumentumot készített erről az utolsó pontról. első 2010-es költségvetésről kötendő megállapodás a pénzügyi eh, keret, pénzügyi terv, vonatkozó jövőbeni stratégiát is tartalmaz. Bőge úr, kérem, hogy vezesse fel a gondolatait. Vielen Dank. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich köszönöm, ha jól értettem, mindkét jelentésről mondanom kell valamit a rugalmassági eszközről, illetve a pénzügyi keret megváltoztatásról, illetve a félős áttekintésről is. Az első két jelentésben azt láthatjuk, hogy ez megfelel az egyeztetés eredményének, és csak szeretnék arra utalni, hogy az állássorolásban is utaltunk arra, hogy a rugalmasság szempontjából 159 millió sikerült véghez vinnünk. Szeretnék arra utalni, hogy a pénzügyi terv tekintetében már háromszor kellett szembenéznünk áttekintéssel és rugalmassággal, itt a Galileót, a Technológiai Intézetet, az gazdasági é- élénkítési programmal 8,4 milliót kellett megszereznünk. A hatos állásról beleírtam még azt is, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a finanszírozása a kozadói erőműnek az nem vezethet ahhoz, hogy a több éves programok, illetve az egyel kategória automatizmusa ezt megszenvedi majd. És az állásfoglalásban a pénzügyi terv megváltoztatásáról a hatos pontban ezt leszögeztem, angolul idézem, figyelembe veszi azt, hogy a több éves terv nem tudja az összes pénzügyi szükségét az Európai Uniónak figyelembe venni, és ezért az Európai Bizottságnak a jelenlegi hossz, több éves program áttekintését kell előirányoznia. Ezt majd holnap a súrján jelentés módosításainál is láthatják, ezt fog majd tükröződni ott is. James feltette a kérdést, hogy mi a helyzet a biztos jelöltek meghallgatásával, hogyan lehetne erre felkészülni. Az utolsó bekezdésem a 36-os a szövegemben, ezzel kapcsolatban van egy elgondolás a félülés értékeléssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy hogyan fognak majd eljárni, hogy az egész szöveget eh, elolvassák, vagy ahogy én szoktam csinálni a krimiknél, hogy csak a végét olvasom el. De hát, hogyha politikai súlypontokról, orientációról beszélünk egy bizottság esetében, hogyha egy jelöltel beszélünk, egy biztos jelöltel beszélünk, személyesen is akár, ki kell használni a meghallgatásokat arra, hogy az intézmény közi megállapodásról, a politikai súlypontokról is beszéljünk, erre is rákérdezzünk. És még elmondanám azt is, hogy ezt a munkát nekünk kell elvégeznünk, és nem szabad, hogy ezt a munkát, mint hogy ezt egy másik szakbizottság elvégeztet. Nem szabad, hogy ezt átadjuk különböző szakértői testületeknek, vagy, vagy tanulmányokat hozassunk ezzel kapcsolatban létre. Nem lehet az, hogy hogy majd egy szakértői csoport írja elő tanulmányon keresztül, milyen kérdéseket tegyünk fel a biztos jelöltnek. Hát elmondom, a Környezetvédelmi Bizottság járt el így. De hát igazából a bizottság eh, döntésén múlik ez. Én mindig amellett voltam, hogy nekünk kell megtalálnunk eh, azt, hogy eh, hogyan járunk el. Ennyit előzetesen. Most mindannyian egy kicsit össze vagyunk zavarodva a fogalmakkal, mit is értünk igazából a félidős értékelésen. És ezért nagyon fontos az, hogy emlékezzünk arra, hogy um, a több éves pénzügyi terv uh, az intézményközi megállapodás kapcsán mit is tárgyaltunk meg, mire jutottunk, és az egyes intézmények mit, mire is gondoltak ezekkel kapcsolatban. akkoriban azt a kötelezettséget kaptuk a bizottságtól, hogy majd egy jelentést készítenek az intézményközi megállapodás működéséről 2009 végére, és ha szükséges, akkor ezt majd megfelelő javaslatok, javaslatokkal is ellátják. Ebből kifolyólag az Európai Tanács 2005. decemberében döntött arról, hogy az Európai Bizottságot felkéri arra, hogy egy messze menő áttekintést vagy revíziót hozzon létre, amely a kiadási politikák minden aspektusét, beleértve ebbe a mezőgazdasági politikát is, illetve a brit kedvezményt is figyelembe veszi, és pedig ezt 2008-2009-re ki is adja, és ezt az áttekintést még ki kell egészíteni a meglévő intézményközi megállapodás működésének áttekintéséről. Itt van egy kis ellentmondás, mert 2008-as, 2009-es értékelése a kiadásoknak, illetve összekötni ezt az intézményközi megállapodás értékelésével 2009 végén. Ez egy kicsit nehézkes időben. Persze mindannyian tudtuk, hogy a Lisszaboni szerződés megvalósítása ez kihúzódott, tudjuk a különböző okokból kifolyólag, és ezért ez az egész dolog nehézségbe ütközhet. Ezért a parlament két jelentést tett, két saját kezdeményezési jelentést, az egyik az a márciusi félidős áttekintésről szóló jelentés, és volt még egy... Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy Catherine Gikán jelentése volt a másik Lisszaboni szerződés pénzügyi aspektusairól. Ez eh, a két jelentés nagyon szorosan összetartozik a tartalmat, illetve a költségvetési kihatásokat illetően is. Egyértelmű, hogy az intézményközi megállapodás működésének értékelése nagymértékben összefügg jelenleg azzal, hogy mi is fakad majd a Lisszaboni szerződés hatályba lépésétől, figyelembe véve az intézmények eszközeit is. Ebben az állásfoglalásban, amelyet a plenáris 2009. március 25-én fogadott el, itt elmondtuk, hogy egy három lépcsős megközelítést szeretnénk. Először is a már meglévő deficiteket, illetve maradványokat a meglévő több éves tervből plusz eh, az éves költségvetésből ezeket feloldjuk, hogy nagyobb rugalmasságot kapjunk, és hogyha szükséges, akkor kihasználjuk az elérhető marzsokat is, a saját eszköz felső határok alatt. Ezt így fogalmaztuk meg. Ugyanakkor azt is elmondtuk, és természetesen a félidős értékelését a többéves programnak ki kell használnunk, hiszen a legtöbb több éves program az az együttdöntés alá tartozott, ez egy nagyon nehéz folyamatok voltak, és ezeket a több éves programokat 2011-ben majd értékelni kell. Tehát lehet, hogy lesznek majd dolgok, amelyeket ki kell igazítanunk, amelyeket meg kell változtatnunk. Nem lehet sok ideig várni ezekkel. Egyfajta folyat, folytonosságra van szükség, és ahol kell, ott mindenképpen javításra van szükség. A következő pont az az volt, hogy azt mondtuk, és ez a politikai kompromisszumnak a része is volt, hogyha most már egy félidős értékelésről beszélünk, és hogyha tudjuk azt, hogy többségében akkoriban mind az Európai Bizottság, mind pedig a tanács, amikor az áttekintés, a review szót alkalmazták, akkor nem gondoltak semmi másra, mint arra, hogy előkészítik a következő pénzügyi tervet 2014-től. Akkor tudjuk természetesen azt is, hogy ez egy nagyon nehéz gyakorlat. A félidős áttekintés a jelenlegi pénzügyi tervezési periódusra 2007-2013-mal kapcsolatban egy ilyen áttekintést elvégezni, plusz még egyedülőleg megtervezni a 2014 utáni pénzügyi tervet is. Ezért összeálltunk az afkóval val és azt mondtuk, hogy tegyenek nekünk egy, egy ajánlatot, tudjuk, hogy milyen deficitek vannak, milyen eszközöket kell alkalmazni, ahhoz, hogy gyorsabban tudjunk cselekedni, és ne kelljen ebben a szorításban dolgoznunk, ne legyen ez a 8,6 milliárd, és költségvetési szükségszerűségből is megvolt az a pénzügyi kihívás, amelyet a Lisszaboni szerződés jelentett, hiszen ezt be kellett integrálni a több éves költségvetésre. Tudjuk most már, hogy a tanács számos tagja egy ilyenfajta áttekintést, egy áttekintéstől annyira fél, mint ördög a szentelt víztől, ezért eh, az volt a javaslat, hogy eh, maradjon meg ez az áttekintés, Ezen kívül eh, itt van még egy klímaváltozási alap is, ezt márciusban erről is döntöttünk, tehát teljesen aktuális ez a dolog, és Hogyha ez sikerül, és hogyha bizottság is tanács elfogadja ezt, akkor elfogadjuk azt is, hogy meghosszabbítják, meghosszabbítjuk a szabályokat 2015-2016-ig, és a következő lépésben pedig megkezdjük a 2016-2017-es több éves tervezés, és ez már jobban fog kötődni egy öt éves pénzügyi tervhez, és ez már a parlament, illetve a bizottság hivatal idejéhez fog kötődni. Az AFKO-ban de Hane kollega volt a jelentéstevő, tehát itt egy demokratikus deficitről volt szó, hiszen a parlamentnek kell tárgyalni a több éves keretről, de a hatásait a következő parlament fogja majd viselni, amely nem tudott tárgyalni erről a több éves programról, de mégis ezt a bilincset kell majd viselnie. Tehát így demokratikus legitimációra volt szükség a jogalkotási alapok, a jogi alapokat is figyelembe kellett venni az egyes kategóriák esetében. Tehát ez nem csak egy szematikai gyakorlat, nem csak a félidős áttekintés, illetve a költségvetési áttekintés között kellett különbséget tenni. A félidős áttekintés tartalmilag, illetve időbeli szempontból egy kicsit más fajta, legalábbis másfajta az képest, amelyről eddig a tanács, illetve a bizottság beszélt. Most egyelőre várjuk a bizottságnak a javaslatait. A következő év elejére fog ez megszületni. Ahogy az elnök jelentése is kifejezte, ezek a dolgok összetartoznak. Itt van a külső szolgálat megalkotása, hogyan bánunk a bizottság javaslatával, hogy a több éves tervet átalakítják egy több éves pénzügyi tervé egy, egy jogszabály formájában. Ehhez kell a parlament jóváhagyása, amire még a tanács döntene. Ezt az intézményközi megalkotás 3-as 4-es cikkében rögzítik. Ezen kívül vannak még bizonyos elemek, amelyek átmennek majd még a pénzügyi rendeletbe. Ez azt jelenti, hogy itten mindenképpen együttdöntési hatáskörünk lesz, tehát teljesen más ez meg. És természetesen vannak még olyan elemek, amelyek a jelenlegi intézményközi megállapodásból kiesnek, mert okafogyottá váltak az új szerződés tehát amiben vannak olyanok, amelyek megmaradnak, és vannak olyanok is, olyan elemek is, amelyek az új struktúrák alapján arra szólnak, hogy újra tárgyaljunk ezekről, ezeket ki kell egészíteni, mert a politikai keret a Lisszaboni szerződés értelmében így követeli meg. Persze itt eh, sok függ attól majd, hogy hogyan lesz kialakítva a külső szolgálat résztekben, és különböző jogalkotási folyamatok elképzelhetőek itt. Lehet itt majd egy döntésre lesz szükség, hogyha például a kompetenciák átadására kerül sor a bizottság részéről ezen külügyi szolgálat számára. Ez egy nagyon nagy csomag, amelyet majd meg kell oldanunk, és sok minden függ attól, hogy nehogy elkövessük azt a hibát, hogy egyben mindent áttárgyalunk, és akkor ö, nem fordítunk elég figyelmet erre, mert a parlament lehet, hogy így gyenge szerepbe kerül majd. Szeretném ezt kihangsúlyozni, hogyha szerintem, hogyha politikailag egy kicsit szeretnék valamit megváltoztatni, akkor mindig is minimalista megközelítéssel, minimalista megközelítéssel nem elégedhetünk meg. Tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben a tagállamok számára nem egyszerű ezt az utat járni, és azt sem rejtem véka alá, hogy az elmúlt időszakban elmélyedtem a számvevőszék jelentéseiben, és azt is el kell mondjam, hogy problémáim vannak bizonyos területeken plusz pénzeket követelni, ott a számvevőszék pirossal húzta alá területeket. Nem akarok felelős lenni azért, hogy eh, ezek a piros vonalak megjelenjenek a szemvőszék jelentésében. De szeretném azt is elmondani, hogy ez a félidős áttekintés eh, végül is egyértelművé teszi azt, hogy eh, a parlament megpróbál a Lisszaboni szerződés értelmében felelősen eljárni, de ez azt is jelenti, hogy nem lehet a Lisszaboni szerződés minden pénzügyi következményét máról hónapra megvalósítani, hiszen kellenek bevezetési időszakok is, lesznek új politikai területek a külügyi politikai mellett, amelyek ide jönnek, például a klímapolitika, vagy nagyobb lesz az együttműködés az igazságügy kapcsán is és így a költségvetésnek is ezt tükröznie kell számszerűen, hiszen nem szabad, hogy itt ne legyenek források, ezért a, azt a megközelítést, amelyet a régi parlament választott, tehát hogy több lépcsős megközelítést, ezt alkalmazni kell, és azt kérném, hogy a parlamenten belüli tárgyalások során is megtegyünk mindent annak érdekében, hogy kifejezzük azt, hogy az Európai Bizottság részéről azt várjuk, hogy ezeket az elemeket eh, a Lisszaboni szerződésből fakadó eh, kötelezettségvállalások eh, kapcsán ezt tükrözzék, és álljon a, álljon a, tan, a bizottság a parlament oldalára intézményi szempontból, és ne pedig a tanács oldalára. Köszönöm. Bien, merci Reimer. Köszönjük szépen, Reimer. Azt hiszem, hogy ebben a világos és kimerítő beszámolóban már láthatjuk, hogy milyen kérdéseket tehetünk föl a biztos jelölt meghallgatása során. Látni kell azt is, hogy milyen összetett a probléma, mind politikai, mind gyakorlati szempontból, és pedig az ütemterv kialakítása területén. A sok itt lévő európai ügyi veterán tudja, hogy amikor egyességre jutunk, az ütemterv területén, akkor addigra már tulajdonképpen 80%-át elvégeztük a tárgyalásoknak. Tehát felmerül az a kérdés, hogy milyen kérdésekkel foglalkozunk, milyen politikákat veszünk figyelembe, milyen új szükségleteket. És a bizottság javaslati alapján ez kijelöli az utat, hogy milyen fajta eszmecserét kell folytatni a biztos jelölttel és a bizottság elnökével magával is. Ugyanakkor több döntést kell hoznunk, amely egy csomagot alakít ki, amely egy politikai megegyezésnek ad helyet, mindegy, hogy kétszer, háromszor vagy négyszer, de amelyet a 2010-es év során figyelembe kell venni egyrészt az új intézményeknek eh, a jogalapokkal együtt való felállítása, az új szakpolitikáknak a megvalósítása, ahol az Európai Unió illetékessége a megfelelő jogi alappal eh, eh, mit jelent például az energetikai illetékesség, és a többi. Tehát Reimernek a, a munkadokumentumában elegendő példa van erre. Ezen kívül a szükséges összegek, pénzösszegek, hogy ezeknek a kompetenciáknak tartalmat adjunk, és hogy tápláljuk a jogalapot, és mindenképpen szükség van a pénzügyi tervnek a felülvizsgálatára, hogy most egy revízióról van szó, vagy pedig csak alkalmazásról, adaptálásról, nem tudom. De milyen eljárás alapján történjen ez, hiszen a Lisszaboni szerződés a pénzügyi tervnek egy fontos szerepet ad, amelyet eddig egy eléggé furcsa jog alapnak vetettek alá, amely a három intézmény közötti megállapodástól függött. Nos, az Európai Parlament véleménye szerint felmerül a kérdés, hogy ez a jelenlegi pénzügyi keretnek a felülvizsgálatát jelenti-e, vagy pedig egy jövőbeli több éves pénzügyi keretnek a megvalósítását jelenti -e 2014 után. A spanyol erős elnökséggel való első kapcsolat teremtés azt mutatja, hogy a a spanyol soros elnökség nem akar a parlament kompetenciájába belelépni, de mindesetre örül lenne, hogyha foglalkoznák ezzel. Aztán ott van a 2011-es költségvetés. Itt nyilvánvalóan a Lisszaboni szerződésnek az eljárását kell kevet, követni. A tanácsnak és a parlamentnek is megvan a saját illetékessége ebben pontosan. Nos, hát így állunk. És láthatjuk, mint ahogy Reimer is kiválóan bemutatta, hogy valóban ennek a munkaprogramnak a megszervezése és az ütemterv kiválasztása és az időbeli prioritások az alapvető kiindulási pontok, amelyeket magas politikai szinten kell kezelni. Tehát az Európai Tanácsnak az elnökének is nyilván megvan a szava ebben. Vegyünk egy példát a válságból való kilábalásnak a politikája, eh, hogyha sikerül a gazdaság élénkítési eh, terv, annak mind jogi, pénzügyi, eh, közösségi és a többi politikai eszközeire van szükség, nyilvánvalóan politikai, költségvetési, jogi, nemzeti alapokra is szükség van, és az Európai Tanács elnökének ez az elsődleges szerepe, hogy ezekkel foglalkozzon. És az új külügyi politika, védelmi politika, stb., amelyet az az új illetékes, az új kompetenciáival létrehoz, az is egy nagyon fontos alapvető kérdés. Ezért köszönjük Reimernek, hogy a Költségvetési Bizottságnak már megvan a jövőképe ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, tehát hogy a politikai vita hogyan folyik majd, és hogy a megfelelő pillanatban mi is hozzájárulhassunk ehhez az eszmecseréhez. Két, kettek kértek szót. Először is Eider, és aztán James. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, simplemente... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, hogy szóljak pár szót a Bőge úr által elmondottak a kapcsolatban. Nos, Alapvetően egyet tudunk érteni a bőge által felvázolt megközelítéssel, és hogy review vagy revision, felülvizsgálat vagy áttekintés. Érdekes, hogy felhívta a figyelmünket erre a problematikára, amit külön köszönünk. A 2010-es súrján jelentést is egyébként módosítani ehhez jelentéshez is módosító indítványokat kívánunk eh, ezzel kapcsolatban benyújtani. Öt éves időszakról kellene inkább beszélni pénzügyi tervezés tekintetében, amelyet össze kellene hangolni az Európa Bizottság és a Parlament ciklusaival. Nehéz dolog az, hogy ez a parlament olyan pénzügyi tervről dönt, amelyet majd a következő parlamentnek kell végrehajtania. A pénzügyi tervhez 7 év egyszerűen túl hosszú időszak. Ne felejtsük el azt sem, hogy az egész folyamat, ami jóval korábban kezdődött ebben az esetben, és 2004-ben majdnem 10 éves időszakot ölel fel. A 7 év már így is elég hosszú, de hát a az egész folyamat előkészítése minden estől inkább 10 évhez közelít Szerintem a jelenlegi rendszer egész egyszerűen nem praktikus. Egy felülvizsgálata a pénzügyi tervnek, amelyről beszélünk, megint egy olyan dolog, amelyről már az előző parlamenti ciklusban döntöttek, hogy lesz egy ilyen, mégis ennek a parlamentnek kell végrehajtania. Szerintem jó lenne, hogyha ez a parlament döntene, dönthetne arról, hogy végezze ilyen felülvizsgálatot, és igen, miért és hogyan. Új képviselőként meglep engem, hogy a pénzügyi keretet, pénzügyi keret felülvizsgálatától jó néhányan óckodnak, és nem arról van szó, hogy felüljük az egész rendszert, hanem csak finomítgatjuk. Ez a cél. Elveszünk belőle, illetve hozzáteszünk a Lisszaboni szerződés lépése miatti új kihívásokra való tekintettel. Tehát furcsálom, hogy miért óckodnak többen ettől az átdolgozástól, felvizsgálattól, eltekintéstől. Pár hónap múlva elfogadjuk a pénzügyi rendeletet, és ebben szerepel majd a pénzügyi keret is, a jelenlegi 2007 és 2007 és 13 közötti időszakra korlátozódik. 2010-es pénzügyi rendelethez megint csak nehéz helyzetben vagyunk, hogy melyik pénzügyi rendeletről beszéljünk, hiszen jó lenne, hogyha ezek az időszakok jobban átfednék a parlamenti ciklusokat. Köszönöm. Merci, Eide. Köszönjük szépen, Eide. James. Uh, thanks very much, uh, Alain. Yet again, I have three... Három kétszerű kérdésem van, elnök úr. A meghallgatással kapcsolatban, talán a titkárságtól várhatunk egy eh, háttéranyagot arról, hogy a Lisszaboni szerződés mit jelent számunkra minden napokban, hogyan módosítja e, az eljárásrendet, a külügy területén az elszámoltathasságot, és így tovább, és így tovább. Ki fogja a főképviselőt e, figyelemmel követni, a tanács munkáját, e, illetve a külügyi szolgálat munkáját, pontosan ennek a költségvetési vonzait. Jó lenne, hogyha e, az új külszolgálat által elkötött pénzek felügyeletét e, is tisztáznánk. Második kérdésem, e, buta kérdésre buta válasz. Egyetértek az elnök úrral, én magam sem értem, hogy jöttek ezek a kérdések. De a Költségvetési Bizottság ki tudna nem használni, saját javára tud-e fordítani ezt a fordítani, hogy mi szerint a költségvetés monitoringozása hosszú évek óta problémás, és hogy rögtön az elején mindenki vállalni, hogy a hozzátartozó pénzek elköltéséért felelősséget vállal, akkor az mindenki számára ez egyfajta nyilvánosság ehm, jó lenne, hiszen a value for money a szocialisták számára mindig nagyon fontos. Persze eh, pénz, eh, értéket kell kapnunk a pénzünkért, eh, de ezt akkor az első pillanattól fogva vállalni kell. A saját kezdeményezésünkre talán május-június környékén a Nemzeti Parlamenti Parlamentek Közsületési Bizottsági elnökeivel érdemes lenne egy ülést Eh, rendezni, egy koszák-szerűséget, eh, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében ez milyen szorosabb együttműködést jelenthet, hogy nehogy elidékenítsük őket a folyamatban. Köszönöm. Merci. Köszönjük szépen, James Göran. May I just make a short additional... Egy rövid hozzáfűzni valóm lenne csak ahhoz, amit Eider mondott. Reimer Bőgét és Surján Lászlót arra kérném, hogy újra vessenek egy pillanatest a 2010-es költségvetéshez kapcsolódó állásfoglaláshoz benyújtott módosítókra. Reimer ugye beszélt az általános pénzügyi keretről. A 3-as, 4-es, 5-ös módosítóban pedig pont a 2010-es költségvetésre vonatkozóan a, azt vizsgáljuk, hogy a 2011 és 13 közötti években mit és hogyan kellene tenni. Ezt a állásfoglalásnak ezt a megfogalmazását tekintjük át, illetve hogy a különböző fejezetekben a plafont is eh, változtassuk az áttekintés vagy felvizsgálat eh, tekintetében, és a második lépés pedig, hogy mi lesz 2013 után. Az említett módosítókban pontosan ezt járjuk körbe, ezért kérem Reimert és Lászlót, hogy még egyszer vessenek egy pillantást ezekre, mert amit Reimer mond a munkadokumentumában, mi pontosan ugyanarról beszélünk a módosítókban, tehát ugyanilyen szemantikus választásokat, döntéseket hoztunk, ugyanolyan megfogalmazást használunk, mint amit eh, Reimer az ő saját jelentésében. Köszönjük szépen. A hármas és négyes módosításról van szó, ugye? És a het, ötös. Igen, igen. Mielőtt Reimer összefoglalja, szeretnék én is hozzászólni, hogy Jamesnek válaszoljak. A kérdésed eh, idevágó teljesen, amit a jelöltel, a biztos jelöltel kapcsolatban javasoltál, és tulajdonképpen mindegyik biztos jelöltel kapcsolatban ezt kellene javasolni. Tehát a közös évben olyan kérdések lesznek, hogy ön tisztességese ön miért gondolja, hogy ön kompetens, tehát olyan fajta kérdések, amik, mint amit akkor adnak fel az embernek, amikor az Egyesült Államokba szeretne belépni, tehát hogy meg akarja ölni az USA elnökét, vagy a holokausztban résznak részese volt, és a többi. Tehát azt hiszem, hogy ezek a mi kérdéseink idevágóbbak. Aztán az a gondolat, hogy a kozakban amit a Kozak is többször említett, és pedig hogy a Költségvesztési Bizottság a javaslatomra megrendel a tagállamok költségvetési eljárásáról egy tanulmányt. Szeretnénk egy konkrét javaslatot, hogy minden évben beszámoljanak azért, hogy kicseréljük az információkat, arról, hogy hogy állnak a különböző költségvetések, és hogy milyen módon kezelik a tagállamok a költségvetés költség, a közösségi költségvetésen kívül az európai célkitűzéseket a saját költségvetésükben. Ezt a Lisszaboni szerződ stratégia keretében a, ugye ezt inkább az a gazdasági, e, gazdasági érintési tervre tették, tehát 200 milliárd eurós e, e, terv van, és 5 milliárd az európai költségvetésben, de nem igazán tudjuk, hogy mi történik a tagállamokban. és Van Rompuy elnök úr a új funkciójában kezdeményezhetné azt, hogy az Európai Tanács egy következő ülésén mindegyik tag beszámoljon arról, hogy hogyan költötte el a saját részét ennek az összegnek, ennek a 200 milliárdnak. Ezért úgy gondolom, hogy a Költségvetési Bizottság a tanulmánynak a következtetései alapján konkrét javaslatokat tehetne. Tehát az ilyenfajta kezdeményezés nem kell, hogy jogi alapja legyen, hanem elégendő egy politikai megállapodás. Reimer, szeretné reagálni a megjegyzésekre? Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Az volt a célom, hogy a következő költségvetési szakbizottsági ülésen januárban már bemutassam ezt a munkadokumentumot, hogy a döntéshozatali formákat összefoglalja, mint az Európai Parlamentben, anélkül, hogy tartalmi résztekbe bocsátkozzak, hiszen beszélni kell még a koordinátorokkal is, egyes frakciókban. Örülök annak, hogy felmerült az öt éves időtartam kérdése, ez még mindig fontos számunkra. Azt is, odáig is elmennék, hogy azt mondjam, hogy az öt éves pénzügyi tervezés, ez egy olyan dolog, amiről nem is tárgyalunk, ez el van döntve. Ha megnézzük a számokat, akkor ez helyén való, ha ez nem sikerül, akkor egy áttekintésre van szükség annak érdekében, hogy meghosszabbítást tudjunk, tudjuk elérni, és akkor 2020-ban kezdenénk meg a következő pénzügyi tervet. Ez azt jelenti, hogy így is elég nehéz időbeli tervet tudunk létrehozni, amilyen nyelvi verziókat illeti, például a spanyol szövegben a nyilatkozat a intézményközi megállapodással kapcsolatban nem úgy fordították, ahogy azt mi értelmezzük a revízió szót, az áttekintés szót. Az áttekintés igazából egy technikai eh, fogalom. Nem szeretnék beavatkozni itt László ügyeibe. Itt nem csak a 2-es, 3-as, 4-es indítványról van szó a szocialisták részéről, amely ezzel a témával foglalkozik, hanem vannak más megjegyzések is, ahol megjelenik ez. Az lenne a kérésem, hogy ezt egy kicsit azért csoportosítsuk annak érdekében, hogy a három lépcsőt, ahogy ezt az ötös módosításban is megfogalmaztuk, hiszen ezek megfelelnek annak, amelyeket én támogatni tudod, de ezt nem kell tízszer megismételni. Szeretném elmondani azt, hogy ha a négyes módosítást megnézzük, ahol azt mondják, hogy együtt a jelenlegi több éves keretekkel, illetve a 2011-es költségvetéssel együtt egy olyan megfogalmazást kell megtalálni, amelyben összevonjuk a dolgokat. Egyrésztről beszélünk egy szükségszerű kiigazításról, amely a szerződésből fakad, ez a hármas egyes bekezdésben is benne van, és meg kell találni a módját annak, hogy egy kiigazításról, áttekintésről és revízióról beszéljünk a jelenlegi több éves pénzügyi tervet illetően, és, ez, és akkor ez teljes, teljes lenne, és össze lehetne foglalni azt, amit eddig a frakciók megvitattak egyetértésben, lefednénk a fogalmakat, ezek egymást kiegészítenék, és a négyes módosítóban a teljes csomagot a bizottság, illetve a tanács elé tárhat, tárhatnánk. Ezt mondanám a jelentéskészítőnek, ezt, erről kellene még az jelentéstevőkkel tárgyalni, és ebbe az irányba kellene holnap elindulni. Jó lenne, hogyha még ma éjszaka ezt eh, meg tudnánk vitatni. Egyébként pedig eh, a következő időszakban, a karácsonyi szünet előtt, hogyha a kollégák eh, szeretnének velem beszélni erről a témáról, hiszen úgyis mi beszélnem kell a koordinátorokkal, akkor természetesen minden beszélgetésre nyitott vagyok, és akkor megkezdhetjük a következő lépéseket. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, Rajmer. Azt javaslom, hogy a Költségvetési Bizottság ülését itt állítsuk le. Holnap reggel 9 órától szavazással kezdjük, tehát kérem szépen mindenki jelenjen meg holnap reggel, és most a koordinátorok maradnak, és Reimer. Talán a módosításokat meg lehetne vizsgálni, hogyha ez nem zavar és nyilvánvalóan a jelentéstevők is, László és Vladimir Menka, hogyha szeretne itt maradni, akkor tegyék azt. A többieknek köszönjük a részvételt, és azt is, hogy gyorsan elhagyják a termet. Mintha a tűz csengő szólna, és nagy csöndben kérjük. Holnap reggel örömmel látjuk őket megint.